Um, arról van szó, hogy uh, akarjuk-e jóváhagyni ezt a megállapodást, illetve az állásfoglalás, uh, ami ehhez párosul, ehhez társul, ezzel kapcsolatban uh, több mint 170 módosító érkezett, 25 kompromisszumos módosító, és Valenciano asszonynak adom meg a szót, aki a módosítókról fog beszélni. Valenciano asszony, öné a szó, és átadom az elnöki szerepet is. Bueno, tras eh, Köszönöm szépen. Lefolytattuk a párbeszédet Séfer és Lamrinis urakkal, és most eljött az ideje annak, hogy e, végső eszmecserét folytassunk a szakbizottságban a PDCA-ról, Kubával, tehát a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megadásról. Az állásfoglalásról fogunk beszélni, amely a legtöbb módosítót kapta. A legtöbb frakció nyújtott be módosítókat. Előadóként úgy érzem, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott állásfoglalás, amely egy politikai megállapodásról szól, sokkal inkább, mint a helyzet, politikai helyzetet írja, írja le, és ebben ez a fontos. Az állásfoglalás, ami egyetértésünkhez csatlakozik, ez tehát nem egy eh, politikai helyzetről készített jelentés, és szeretném ezt kiemelni. Ez nagyon fontos az én véleményemet illetően is. Szeretném megköszönni a kollégáknak a munkáját, Az állásfoglaláshoz nagyon sok módosító érkezett, mint mondtam. Ezek közül 81-et beillesztettünk abba a 25 kompromisszus kompromisszumos módosítóba, amit megalkottunk, másik 21-et pedig az előadó támogatja. Ezek E, tehát lefedik a módosítók 79%-ét, hát amelyet végül támogatunk. Számok nem olyan fontosak, a százalékok sem, de a tartalom igen, nagyon is. Próbáltam egyeztetni az érdekek és az aggodalmak között, amelyeket önök elmondtak ebben a nagyon összetett kérdésben. Nagyon nehéz ez a kérdés, amivel foglalkozunk, nagyon eltérő a véleményünk róla frakciók szerint. És a kompromisszumokban megpróbáltam a lehető legnagyobb szintű konszenzusra jutni azért, hogy egységes legyen az eredmény, és ez azt jelenti, hogy mindenkinek kell egy kicsit engedni. A második árik előadói ülésen elemeztük a kompromisszumokat, amelyeket én javasoltam. A néppárti és liberális kollégák új elemeket is be akartak illeszteni. Megkértem az árnyék előadókat, hogy küldjék el a véleményüket az AD-ból. Ez meg is érkezett. Ezért eh, hadd mondjam el köszönömetemet mindenkinek, aki részt vett benne de kiemeli azt, amit én az árnyék előadói már elmondtam, és minden egyes alkalommal elmondtam akkor, amikor a véleményemnek hangot adtam. Néhány kritérium alapján döntöttem arról, hogy mely módosítókat vegyek be. Ezek közül az első a bevezetőben el is mondtam. Egy állásfoglalásról van szó, amely egy egyetértéshez csatlakozik Kubával. Egyes témák tehát nem tartoznak ennek a hatáskörébe. A módosítók közül néhány olyan túlságosan, e, túlságosan részletekbe bocsátkoznak a kubai helyzetet illetően, és ez nem tartozik az állásfoglalás feladatába. Kihagytam olyan egyes, egyes eseteket, amelyek emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak, Lambrinidis úrtól is hallottuk a nap során, hogy létrejön egy rendszer, amely az emberi jogi helyzetet tartja figyelemmel, ezt a kubai kormányal együtt hozzuk létre, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy figyelemmel kísérjük ennek alakulását. Azonban nem érezzük azt, hogy egyes eh, hely, eh, ügyek beletartoznak. Nem mondom azt, hogy nem fontosak, vagy nem aggasztóak, csak annyit akarok mondani, hogy nem ide tartoznak. Írtam néhány kompromisszumos módosítót, amelyet az én frakcióm érvényesnek tart, fontosnak tart. Az volt a cél, hogy megpróbáljunk olyan állásfoglalást kialakítani, amelyet az egész parlament elfogadt. A kiinduló álláspontok nagyon nehezek, de a legtöbb frakció változást szeretne látni Kubában, ez magától értetődik. Változást szeretnének a politikai rendszerben, és mindenek fölött az em, a kubai emberek életét szeretnék javítani, és ez minden politikai érdeket felül, felülír, mindenki egyetért benne, azonban nem mindenki ugyanazon az úton szeretne ide eljutni. Megpróbáltam összeszedni mindazokat az elemeket, amelyekben a legnagyobb szintű egyetértés van. Mindannyian javít, javulást szeretnénk elérni a kubai emberek javára azért, hogy változás történjen, jobb legyen a demokrácia, és ez a legjobb eszköz szerintem a politikai párbeszéd, a megállapodás, nem látom, nem látok semmi előnyt abban, hogy ezt enélkül próbáljuk elérni. Jöjjön létre tehát egy, tehát ahhoz, hogy létrejöjjön egy megállapodás, eh, ahhoz saját részünkről is egyet kell értenünk, valamint egyetésre van szükség az óceán másik partján is, különben ez az eh, megállapodás nem fog létrejönni. A megállapodás nélkül nem tudjuk figyelemmel kísérni azt, hogy mi történik Kubában. Sokkal jobban eltávolodunk. Így módon jobban be tudjunk vonni magunkat, és sokkal nagyobb hatást tudunk gyakorolni az átmenetre, a demokratikus átmenetre. Áttekint, szeretném áttekinteni a kompromisszumokat, azt a 25-öt, amelyet én állítottam össze, ebből 8 az emberjogokkal foglalkozik, tehát a módosítók szellemében, amelyet a kollégáim benyújtottak, az emberi, európai emberi jogi sztenderdek tekintetében, amelyet a négyes és ötös kompromisszumban említenek, politikai célkitűzéseket is megállapítunk az emberi, emberi jogi kérdésekben, gazdasági modernizációt, életszínvonal növelését, ebben ez, erről foglalkozik a 8-as, 24-es és a 12-es, beszélünk a szólásszabadságról, gyülekezési szabadságról, a civil társadalom részvételéről és egyéb politikai szereplőkről, mindez korlátozás nélkül garanciákat kérünk emberi jogi védők munkájára, a 13-as kompromisszumban hangsúlyozzuk a demokratikus értékek fontosságát a 15-ösben és a 20-asban megint csak a szabadságjogokra és a civil társadalom részvételéről írunk. Ugyanezeket az elveket ismételjük el a 22-esben, elmondjuk aggodalmainkat az emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Megpróbáltunk lendületet adni az emberi jogi helyzet javításának. A saját céljainkról beszélünk, hiszen az Európai Uniónak vannak ilyen célkitűzései. A 9-es kompromisszumban egyértelmű módon fogalmazunk. Politikai reformokról van szó, külügyi eszközök felhasználásáról, amivel meg lehet támogatni a civil társadalommal folytatott párbeszédet a békés átmenet felé. Kérem a kollégákat, hogy értékeljék ezt a megfogalmazást. Demokratikus átmenetről van itt szó, erről beszélünk, ennél messzebb nem mehetünk. A tízes kompromisszumban kiemeljük azt a tényt, hogy mindkét fél részére kötelező érvényű ez. Az embargó befejezéséről, felfüggesztéséről van szó, valamint a területen kívüli jogszabályok alkalmazásáról. A 14-es 23-as kompromisszumban a gazdasági liberalizációról van szó, valamint a beruházások garanciáiról, a 16-osban pedig a parlamenti delegációról van szó, ennek a parlamentnek a küldöttségéről amelynek gondolatát elfogadták. Nincs időkeret. A 12-esben megpróbálunk a kubai hatóságok nem fognak neki örülni, de mi valamiféle elszámoltathatóságot kérünk. Az egyezmény teljesítését, illetően amelyet az IAS e támogat. Nagyon érzékeny politikai megállapodásról van szó, és ennek célkitűzése is nagy nagyívűek. Egyetértést kérünk, nagy fokú egyetértést, olyan fajta egyetértést, amelyet a tagállamok kifejeztek már. 20 évvel ezelőtt amikor közös állásfoglalás megszületett, azóta nagyon sok minden változott, nagyon sok megállapodást értünk alá Kuba és a tagállamok között. Kérem a kollégákat, hogy továbbra is támogassák ezeket a kompromisszumokat, amely szerintem jó alapot teremt eh, számunkra a parlamentben. Nagyon fontos, hogy ez az állásfoglalás következetes, koherens maradjon. Nem tudunk mindenre rábólintani, párbeszédre van szükség Kubával, és nagyon sokat várunk el emberi jogi és szabadságjogi kérdésekben és ezt egyértelműen el is fondjuk, meg is mutatjuk, hogy milyen monitoring fog következni az eredményeket illetően. Ez az én álláspontom, és érdeklődéssel várom, hogy a kollégák mit gondolnak. E, hozzá kell tenném, hogy e, e, nagykövet, havanai nagykövetünk már várja az eredményeket. A határozatot követően és nagyon remélem, hogy megtaláljuk a legjobb előrevezető utat azért, hogy a kubaiak jövője fényesebb legyen. Köszönjük az előadónak. Árnyék előadók következnek. Először a néppárt részéről Degandes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is bocsánatot kérek, késett a repülőm, ezért Lambrini úrral folytatott párbeszédet nem tudtam meghallgatni. Nem voltam itt. Biztos vagyok abban, hogy a helyzetet több szempontból is leírta. Nem szeretnék. Elnézést kérek, tehát, hogy nem voltam itt. A, nép, a frakcióm nevében fogok beszélni, tehát a néppárt nevében. és azzal kezdeném, hogy elmondanom, hogy nagyon komplikált, nagyon összetett az ügy, és nehéz is. Az állásfoglalás maga is nagyon komplikált. Az előadó megpróbált létrehozni valamit, amely nagyon kiegyensúlyozott, és sikerült is egyensúlyt teremtenie. De nem vagyok biztos abban, hogy az eljárási eh, eh, sztenderdek elegendőek. Hangsúlyozni szeretném, hogy eh, a frakcióm támogatja a döntést, és nem azért, mert nagyon csodáljuk, csodáljuk a partnerünket, nem tettek eleget ugyanis hanem politikai, történelmi okok miatt tesszük. Hiszen, ahogy az előadó is elmondta, meg kell mutatnunk, hogy fenntartással vagyunk, észszerűen kell cselekednünk, és ezen nagyon keményen fogok dolgozni. Az előadó tudja, hogy én ezt így szoktam tenni. Alapvető egyetértés van a kompromisszumokról, amelyeket bemutattak, ezért köszönöm az előadónak, hogy ezt e, megfogalmazta, és ilyen nagyfokú egyetértés sikerült elérni a javaslat iránt. Vannak frakciók, nem csak az enyém, amelyek e, szívesen nagyon sok módosítót nyújtattak be, és Világos, hogy mindannyiunknak erőfeszítést kell tennünk, hogy ezeket a kompromisszumokat elfogadjuk, hogy ezt a nagy történelmi lehetőséget ne szalasszuk el. Ez egy olyan lehetőség, amelyben elindulhatunk egy úton, az Európai Unió számára is megkezdődik ez az út, és kezet nyújthatunk a kubai kormánynak, kezet. A legutóbbi ülésünkön egyetértettünk abban, hogy írást, írásos dokumentumot készítünk, megnézzük a kompromisszumokat, és megnézzük, hogy bármelyiket javíthatjuk-e valahogy. A módosítókon túl is vannak eh, érzelmek, eh, attitűdök az emberek között, amelyek jogosak, és amelyeket ki kell fejezni. És nem szabad elfelejteni ezeknek a dolgoknak a fontosságát is, több ok miatt. A frakcióm tehát eh, néha kicsit sokat vár el, és lehet, hogy elősegíthetjük a dolgok alakulását, fejlődését, és végső változást tudunk elérni. Tudom, hogy ez nehéz. Nem lehet Kubáról úgy beszélni, hogy nem beszélünk a politikai foglyokról, nem, tud, nem, nem fordíthatjuk el a fejünket a kérdés elől. Azok az emberek, akik a Szaharov díjat megkapták, ezt kérték tőlünk ne hunyunk szemet az ilyen jelenségek felett. Bocsánatot is kell kérnünk tőlük, hiszen ők jogosan kérték ezt, de, de megesik, hogy inkább a politikai realizmust követjük, hiszen arról van szó. Ezért köszönjük az előadónak a kiegyensúlyozott jelentést, és szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy vannak még olyan kérdések, amelyeket ki, ki kell mondani, ki kell fejezni egy út, úti tervre van szükség, amely kötelező érvényű és átlátható kölcsönös kötelezettségeket tart, tartalmaz, amelyről hivatalos egyetértés születik, de nem vagyok biztos abban, hogy a kubai hatóságok hajlandóak foglalkozni a politikai foglyok kérdésével. Mindjárt befejezem. Raúl Castro, a jelenlegi államfő azt mondta, hogy rendben van a politikai foglyokat, e, szabadon bocsátjuk, ezek az utcára kerülnek, és ott majd bajt okoznak. A technika az, hogy e, e, időlegesen bezárjuk ezeket az embereket, aztán újra szabadon bocsátjuk továbbra is üldözik az másként gondolkodókat. Négyszáz letartóztatás történt Kubában az elmúlt időben, de igyekszünk mindent megtenni, köszönjük az előadó munkáját, valamint az árnyék előadókét, akik nagyon jó döntést hoztak amikor ezt az állásfoglalást elfogadták, nem, hal, hal, nem engedhetjük ki a történelmi lehetőséget a kez, kezünkből, hogy hatással lehetünk a kubai fejleményekre. Köszönjük szépen, ezt az alkalmat meg kell akadni. Köszönöm. Következő előadó én leszek, hiszen én az ECR nevében vagyok árnyék előadó. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, ahogy már többször is hangsúlyoztuk, nyitottan álltunk hozzá egyidejűleg, azt találjuk, hogy az emberi jogi kérdés a legfontosabb része ennek a párbeszédnek, hiszen a gazdasági, kulturális, egyéb tényezők annyira nem fontosak az EU-Kuba viszonyában. Az ECR nagyon sok módosított nyújtott be, néhányat én magam, másokat a kollégáim. Nagyon örültünk annak, hogy sokat beillesztettek a kompromisszumokba, másokat nem és próbálunk majd nagyobb gyomást gyakorolni azért, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a két jelentés között. Ez a célja az ECR tárgyalásának. Emellett örömmel várjuk az együttműködést, és azt reméljük, hogy sikerül kompromisszumot teremteni ott, ahol és akkor tudjuk támogatni a jelentés egészét. Ez volt az ECL frakció megjegyzése, most folytatom elnökként, és megadom a szót az ALDE-nak, Kiminesz asszonynak. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadónak, Elena Valenciának a munkáját, hiszen mindent megtett, eh, meg annál is többet, hogy eh, eh, haladjon az ügy. Mindent megtett, ami rendelkezésére állt, hogy mindenkinek megfeleljen. Egyetértés fele haladunk, ebben biztos vagyok. Tovább folytatjuk a munkát a kompromisszumokkal, de nem akarunk olyan dolgokat kihagyni, amelyet mi fontosnak tartunk. Olyan állásfoglalásra eh, van szükség, amely mindenre kiterjed, különben nem különben cserben hagynánk a kubai barátainkat, akik megkérdezhetik tőlünk, hogy mit tettünk itt a Szaharov díjjal, amit például az elő, előző felszólaló is említett. Itt áll a lehetőség, hogy új árnyalatokat vezessünk be, és amikor a monitoringra kerül a sor, arról van arról kell beszélnünk, hogy elkísérjük a kubai állampolgárokat, és az ő oldalukra állunk, nem a diktátorok oldalára. Sikerült tehát egyetértésre jutnunk, és igyekszünk konszenzusra jutni majd a tárgyalásokban. Elnök, köszönöm szépen Kimen az asszonynak, most pedig Uhezon kolléga következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen először is Luis de Grandeshez hasonlóan elnézést kérlek, hogy elkéstem erről a vitáról, de szeretnék köszönetet mondani a munkáért, amit elvégeztek Kuba tekintetében. Nagyon jó a munka, tényleg strukturált párbeszédet lehetett kiépíteni. Nagyon fontos az, hogy meghallgassuk őket, és megköszönjük a munkájukat. Néhány dolgot már hallhattunk, egy dolgot szeretnék elmondani. A frakciónk a jelentéstevő kompromisszumait támogatni tudja, ez a konszenzus irányába halad. Úgy véljük, hogy eh, az Európai Unió részéről egy újfajta viszonyt kell kialakítani, és nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament ezt többséggel támogassa. Nagyon fontos számunkra az, hogy tényleg konszenzuson alapuljon ez a szöveg. Többször is elhangzott az, hogy a megállapodás nagyon fontos, és tudatában vagyunk annak, hogy egyrésztről jó vagyunk egy megállapodást, viszont van egy állásorolás amely ezzel foglalkozik, és mindannyiunkat nyugtalanít az emberi jogok helyzete. A 25 kompromisszumból csak 8 ezzel a témával foglalkozik, és nagyon fontos az, hogy legyen egy szöveg ezzel országra vonatkozólag. Nagyon fontos a téma, és fontos az, hogy ezt jól kezeljük. Szerintem még lehet erősíteni ezt a szöveget. És nagyon fontos az, hogy ne veszítsük szem elől a célkitűzésünket. Egy új kereten dolgozik az Európai Unió. Vannak olyan államfők, amelyek már megerősítették azt, hogy ellátogatnak ebbe a térségbe. Én támogatom a jelentéstevőt, szerintem jó irányba halad, és a frakciónk is támogatja őt. Köszönöm szépen, Urtaszon úrnak, Szalafránka úr következik. Köszönöm szépen, de Grandes úr nagyon jól elmagyarázott mindent a frakciónk részéről. a tanács, a tagállamok felszólították az Európai Parlamentet arra, hogy adjuk meg a hozzájárulásunkat. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban lesz bármilyen fajta nehézség majd, de úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek joga van ahhoz, hogy kidolgozzon egy álláspontot, és itt nem arról van szó, hogy itt csak az elégedettségünkről beszélünk, itt arról az ebből van szó, ami az emberi jogokra vonatkozik. Az Európai Unió külön küldötte zárt ajtók mögött tárgyalt. Úgy vélem, hogy az a gyakorlat, amelyet követünk, az következetes, és nem más eh, ez, mint amit Perutól vagy Kolumbiától is elvártunk, akik ugyancsak aláértünk egy ilyen fajta megállapodást. Konzisztensnek kell lennünk, és eh, a jelentés készítőjét azt kérném, hogy eh, próbáljon meg egy egyensúlyt teremteni amely kielégítő lehet minden fél számára, hogy a parlament eh, tényleg hozzájárulását adhassa ehhez. Senki nem akar útjában állni ennek a megállapodásnak, és, vagy akár ennek a ratifikálásának. Egy anomália az, amit láthatunk itt, de szerintem nem szabad eh, itt bezárni eh, az ajtót. Köszönöm szépen, mondja az elnök, bárki más kívánna még szólni. Nem? Franciano, Valenciano asszony összegezze a vitát. Igen, köszönöm szépen. Persze én nagyon nyitott vagyok az új javaslatok irányába. Úgy véltem, hogy már mindent megtettem a konzisztencia irányába. Valóban konzisztensnek kell lennünk. Vannak, hogy azt mondják, hogy semmi gond nincs ezzel a meglapodással, de egy párhuzamos szövegbe sorolják majd fel a problémákat. Ez azt jelenteni, hogy egy dolgot mondunk, aztán egy másik helyen pedig az ellenkezőt. Ez egy politikai párbeszéd, és egy megállapodás, ez nem kereskedelmi megállapodás, nem szabad keverni itt a dolgokat, és ezt Szalafranka úr is tudja. Ez egy olyan megállapodás, amelyel mindent be tudunk indítani, amit szeretnénk Kuba esetében. Ez nem egy kereskedelmi megállapodás. Itt mi párbeszédről beszélünk, és ebben a kontextusban kell ezt az előrelépést megtenni. Messze vagyunk még az olyan megállapodásoktól, amiket ön is említett, de tárgyalni fogunk az utolsó pillanatig, konzisztensek akarunk lenni. Kubával új kapcsolatokat kell kialakítani, de addig is konszolidálni kell a kapcsolatokat, meg kell védeni az értékeinket. Ahogy mondtam, Gondolnunk kell arra, hogy ez már tény, a tagállamok már egy előre haladott állapotában vannak a párbeszédnek. Emlékeznünk kell a valóságra arra, hogy mi történik most Kuba és az Európai Unió között. Köszönöm szépen, mondja az elnök Gracias, Szolenzánó asszony. A vita végén szeretném bejelenteni azt, hogy június 20-án fogunk szavazni az AFED-ban erről, és a plenárison majd júliusban lesz a végső szavazás feltehetőleg. Most igazából rátérhetnénk a 8-as, 9-es új-zélandi napirendi pontra, de kicsit korán van ehhez, 16.45-kor most berekeztem az ülést, és 5-kor folytatjuk, azért, mert Tanok úr épp nincs itt. 5 órakor folytatjuk az ülést, és köszönöm szépen Séfer úrnak, hogy itt volt.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

We will resume the meeting with... Folytatjuk az ülésünket. A hetes nap elvi ponttal, mondja az elnök. Elnézést, mondja az elnök, 8-as, 9-es napi pont következik. Az Európai Unió és tagállamai más részről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodás megkötése. Az EU és Új-Zéland továbbra is elkötelezettek amellett, hogy a történelmi kulturális kapcsolatokat fenntartsák. Ez a megállapodás 2016-ban került aláírásra, ez egy politikai keretet teremt az EU-új-zélandi kapcsolatok számára, lefedi közös érde keltségeink terrorizmus elleni harc például, gazdasági működés, klímaváltozás elleni harc, technológia, az EU és az új-zélandi szabadkeselmi tárgyalások is várhatóan hamarosan beindulnak. Az új-zélandi miniszterelnök januárban Brüsszelben járt, egy hónappal azután, hogy hivatalosan is átvette a feladatait. Most szeretném megadni a szót az AFET jelentéstevőjének Tenok úrnak, aki benyújtott egy jelentéstervezetet és egy állásfoglalás tervezetet is. Köszönöm szépen, elnök úr! A partnerségi megállapodás működésről és partnerségről, és a PAK megállapodás Új-Zélanddal új kezdeményezés volt, olyan ország Új-Zéland, ahol közösek az érdekeink, céljaink, értékeink. 2007-ben aláírtunk már egy megállapodást, és ezáltal fejlesztettük ki a kapcsolatokat. Sokkal rendszeresebb miniszteri szintű párbeszélet is folytattunk. Örülök annak, hogy most már egy állásfoglalást is megfogalmazhatunk az Európai Parlament eh, jóvágyás indítványa mellett, amely által megerősítjük a támogatásunkat, és kiféze, és szolidárisak vagyunk új zélandal Nagyon sok területet lefedünk. Ez hasonlít ahhoz a stratégiai megállapodáshoz, amit Kanadával kötöttünk meg. Annak is én voltam a jelentéstevője itt az Európai Parlamentben. Terrorizmus elleni harc, um, szervezetbűnözéssel szembeni harc, multilaterális szinten történő együttműködés, illetve a klímaváltozás leküzdése, illetve a fenntartható fejlődése, fenntartható fejlődés támogatása nagyon fontos számunkra. Úgy zélem, nagyon ambiciózus célokat uh, tűzött ki a megújuló források tekintetében, ez nagyon hasonlít az európai célokhoz. A kiborzás elleni harc, a fenntartható fejlődés támogatása, a biodiverzitás megvédése egyértelmű célunk, és támogatom ezt a megközelítést. A 15-ös cikk arra koncentrál, hogy a WTO keretén belül még jobban működjünk együtt. Ez is egyfajta megerősítése mindennek. Azt is láthatjuk, hogy a 2012-es megállapodást is megerősíti a PAK, amelyel az új hozzájárul az Európai Unió KBVP misszióihoz. A cél a nemzetközi biztonság megteremtése, és ez nagyon fontos, ha figyelembe veszük azt, hogy milyen kisméretű ez az ország, és hol helyezkedik el. Az EUNAVO Atalanta kalózellenes fellépés során is részt vettek, és a jövőben remélhetőleg hasonló együttműködésre kerül majd sor. Meg kell említenem a azt a szerepet, amit Új-Zéland játszott az afganisztáni rendőri misszióban. Ami az állásolást magát illeti, szerint a parlament többségévében szólok akkor, amikor azt mondom, hogy ez tükrözi azt a jó akaratot, amit a parlament Új-Zélanddal szemben érez, és úgy véljük, hogy az EU tagállamai, illetve Új-Zéland közötti kapcsolat nagyon fontos. Holnap lesz a módosítóban benyújtásának határideje, és eh, néhány módosítót szeretnék majd én is benyújtani, ami nem volt olyan témákról beszéljek, amelyek nem voltak lehet, mert nem volt lehetőség a hely szűke miatt. Valószínűleg más frakciók is eh, hasonlóan konstruktívak lesznek új zélandal kapcsolatban. Ahogy mondtam, a PAK aláírása nem csak, hogy pozitív az Európai Unió új zéland kapcsolatait tekintetében, hanem ez egy újfajta fejezet is jelent egy sikertörténet lett Európa szempontjából, ahol harmadik országokkal írunk alá megalkodást politikai szempontból is, de a szabadkereskedelem tekintetében is a CETA, illetve a stratégiai megalkodás aláírása Kanadával kapcsolatban ez mutatja azt, hogy mennyire eltökéltek vagyunk. Az Európai Unió Új-Zélanddal, Ausztráliával, Japánnal és megkezdi a kereskedelmi tárgyalásokat. Szerintem ez erős jelzést küld majd mindazok számára, akik az Európai Unió tagságának előnyeit alá kívánják ásni. Az Egyesült Királyság ki kíván lépni az Európai Unióból, de sokan úgy vélték, hogy eh, az EU-t visszatartotta a visszatartotta az Egyesült Királyságot a nemzet közössége való kereskedéstől, viszont 2019-re az Európai Unió megköti ezeket a meglapodásokat a eh, régió országaiban, pont akkor, amikor az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Az EPP részéről Angorino úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nagyon keveset tudok hozzátenni, azután, hogy tanok úr szólt. Szerintem nagyon egyenes ez a jelentés, semmi vitatott kérdés nincs benne, mindannyian egyetértetünk abban, hogy Új-Zéland nagyon jó partnerünk, ugyanolyan értékeink vannak, érdekeink vannak, még akkor is, hogyha nagyon nagy a földrajzi távolság a partnerségi megállapodás az együttműködésről, ez pontosan, hogy megerősíti a kitűnő politikai, gazdasági, kutatási kapcsolatokat. Tenok úr kitűnő munkát végzett, ahogy az várható is volt. Én nem látok semmilyen fajta vitát a terv az az, hogy néhány módosítót benyújtunk, de ezek a módosítók nem fognak lényegi módon változtatni a jelentésen. Az EU-Új-Zélandi megállapodás lefekteti az utat egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás irányába, amely véleményem szerint a következő és logikus lépés lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Úgy tűnik, hogy az SND részéről nincs itt senki, az ALDE árnyék jelentéstevője következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi is üdvözöljük az ALDE részéről ezt a jelentést tervezetet, nagyon jó, pozitív a megközelítés. Az EU, illetve új között régóta fennálló kapcsolatok vannak, hasonlóak az érdekeink. Tudjuk, hogy eh, Új-Zéland részt vett afganisztáni misszióban, az Atalanta misszióban, és októberben írtuk alá ezt a partnerségi megállapodást. Nagyon fontos eh, politikai és jogi keret ez az EU-új-zélandi kapcsolatok számára. A megállapodás beszél a terrorizmus elleni harcról, a szervezett bűnözés elleni harcról, különösképpen a szemtőgépes bűnözésre. Új-Zéland itt nagyon jó példával tud előjárni. Várjuk a kereskedelmi megállapodást, ugyanis EU, az EU Új-Zélandia harmadik kereskedelmi partnere, tehát nagyon jók a gazdasági kapcsolatok. Üdvözlöm a szektoriális együttműködést, mezőgazdaság, technológia, kutatásfejlesztés, halászat. Néhány kisebb módosítónk lesz, nem olyan jellegűek, amelyek eh, Tenok úr megközelítését eh, megváltoztatnák, és remélhetőleg sikerül ezt az állásfoglalást eh, elfogadnunk, és sikerül majd az együttműködést folytatni az EU és Új-Zéland között. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy tűnik, hogy más nem akar szólni. De Solc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok árnyékjelentéstevő, és nem akarok beavatkozni az árnyékjelentéstevőnk munkájába, de lenne három rövid módosítom majd, és a hármas, négyes ötös pontokat szeretném kiemelni, amikor a szabad kereskedelmi meglapodásról beszél arról, hogy ez a jövő kereskedelmi együttműködésének útja Új-Zélanddal. Ez eh, nagyon fontos bilaterális szempontból, és ezt külön kell kezelni az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásoktól. Itt óvatosnak kell lennünk. Látnunk kell azt, hogy milyen fajta új minőséggel lesz ezeknek a a kapcsolatoknak. Ez nem csökkentheti a fenntartató fejlődést Új-Zélandon, illetve a gazdasági tevékenységeket. Szerintem óvatosnak kell lennünk. Látnunk kell azt, hogy milyen fajta közép- és hosszú perspektívák vannak. Bizonyára itt is lesz módosító, hogyha megnézzük a kulturális, tudományos együttműködést Új-Zélanddal, akkor új módját kell megtalálnunk az működésnek az Európai Unió és Új-Zéland között. Köszönöm. Charles kérdezem, hogy kívánom még egyszer szólni. Igen, csak azért, hogy lezárjam ezt. Üdvözlöm a kollégák kedves hozzászólásait. Valóban ez egy nem vitatott téma, ez a lehető legközelebbi, legszorosabb kapcsolat egy olyan országgal, amely mindenfajta értékeinkben osztozik, legyen szó a demokráciáról, jogállamiságról, és hasonlóképpen gondolkodik a nemzetközi kérdésekről, globális kérdésekről, például a, fel, például a globális felmelegedésről. Én üdvözlöm a módosítókat, konstruktívan fogok ezekkel bánni. A cél az az, hogy még szorosabb legyen az együttműködés ezzel nagyon távoli országgal. Holnap van a módosító benyújtásának határideje, megvizsgáljuk majd a módosítókat, és lesz majd egy árnyék jelentéstevői ülés is időben. Ahogy hallhattuk, mondja az elnök, holnap 12 óra a módosító benyújtásának határideje. És ezzel azt mondhattam, hogy majd szeptember 7-én fogunk ezzel foglalkozni. Arról tájékoztatott a titkárság, hogy holnapra halasztjuk a hetes napi rendi pontot, hiszen a küldöttség tagjai nincsenek jelen itt, ezért holnap fogunk ezzel foglalkozni, lezárjuk a mai ülést, és holnap 9 órakor folytatjuk az a fetülését.